idő felében jelen kell lenni, és ezt jól tudja ezt a szabályt. Nos, kedves kollégáim, a mai ülést ezennel lezárom. Mindenkinek kellemes délutánt kívánok, biztonságos hazautat. Köszönöm szépen, viszont